Muito bom dia. Declaro aberta a sessão de hoje. Jó reggelt kívánok! Ezzel megnyitom a ma reggeli plenáris ülést. Mielőtt elkezdjük a vitát, napirend szerint szeretném bejelenteni a második szavazási időszak eredményét tegnapról, eredményeit tegnapról. Tehát a második szavazás eredményei a következők. Ahogy önök is tudják, egyetlen szavazásokat tartottunk. Az első a Zöldfogi Köztársaságról szólt, amelyet jóvá hagytunk, tehát megszavaztuk. A pontos eredményeket később nyilvánosságra is hozzuk, ezt látha, tud, ellenőrizni tudják majd a képernyőkön is hamarosan. Tehát a Zöldfoki Köztársaság megá- első megállapodást elfogadtuk, csak úgy, mint a második megállapodást Zöldfoki Köztársasággal is, azt is elfogadtuk. Ezt követően két szavazás következett a Bissau-Ginai köztársasággal kapcsolatban, mind a kettőt elfogadtuk. Ezt követően a Sao Tome és Principe halászati partnerségi megállapodás jegyzőkönyvét fogadtuk el, majd szavaztunk az EU-Svájc megállapodásról is, ez szintén el lett fogadva. Ezt követően volt egy állásfoglalási indítvány a mialgiás encefalimielitisről, ezt is elfogadtuk. Majd az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről volt egy szavazás, ez is pozitív kimenetelű lett, majd eh, szavaztunk az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről, ezt is megszavaztuk. Ezt követte egy szavazás a költségvetés módosítási tervezetről, eh, a 3 per 2020-asról, ezt is elfogadtuk, majd a négyest is ezt követően az EU-Moldova megállapodásról szavaztunk, azt is elfogadtuk, el lett fogadva a közös légtér létrehozásáról létrejött EU-Moldova megállapodás módosítása is, majd szavaztunk eh, EU-Marokkó légiközlekedési megállapodás módosításáról, ezt is elfogadtuk, majd eh, ugyan hasonló ügyben Jordániával eh, kötött megállapodást is elfogadtuk, az EU-Kína megállapodást is elfogadtuk, majd az EU-Grúzia megállapodást is elfogadtuk, és végezetül szintén egy egyetlen szavazás történt az EU-Izrael-EU-mediterrán légiközlekedési megállapodás megkötéséről, ezt is elfogadtuk. Ezt követően beszámolok, bejelentem a módosításokról történt szavazások eredményét módosítások állásfoglalási indítványokhoz konferencia Európa jövőjéről témában. 18-as módosító. Kicsit várok, hogy kivetítsék itt a ö, monitorokra. 18-as módosítót elutasítottuk. Egyes módosítót elutasítva. és további részletek már láthatóak a képernyőn. Kettes módosítót elutasítottuk, hármas módosító elutasítva, 11-es módosító elutasítva, 19-es módosító elutasítva, 20-as módosító elutasítva. Négyes módosító elutasítva. Ötös módosító elutasítva. Hatos módosító elutasítva. Hetes módosító elutasítva. 21-es módosító. Elutasítva. Hatos bekezdés első rész mm, elfogadva. Második része a hatos bekezdésnek szintén elfogadva. Nyolcas módosítót elutasítottuk. 22-es módosítót szintén elutasítottuk. 23-as módosító elutasítva, 9-es módosító elutasítva, 10-es módosító szintén nem fogadtuk el, 12-es módosító nem fogadtuk el, 13-as módosítót. Ez az A preambulum bekezdéssel kapcsolatos nem fogadtuk el, 14-es módosító nem fogadtuk el ezt sem. Majd a B preambulum bekezdés első része elfogadtuk, B preambulum bekezdés második részét szintén elfogadtuk. 15-ös módosítót nem fogadtuk el, 16-os módosítót nem fogadtuk el, 17-es módosítót a D preambulum bekezdéssel kapcsolatban szintén nem fogadtuk el. Ezt követően ismertetem az Európai Unió összes demokratikus folyamatában való külföldi beavatkozással többek között dezinfor... bocsánat, a digitális korban a mesterséges intelligenciával foglalkozó külön bizottság létrehozásáról a szavazási eredményeket. Nem, javítás, tehát a külföldi beavatkozással kapcsolatos külön bizottságról történt szavazásokat. Egyes bekezdést elutasítottuk, hetes, bekezdés, hetes módosítót elutasítottuk, 8-as módosítót elutasítottuk, 9-es módosítót elutasítottuk, 2-es módosítót elutasítottuk, 10-es módosítót elutasítottuk, 3-as módosítót elutasítva, 11-es módosító elutasítva, 12-es módosító elutasítva, 4-es módosító elutasítva, 13 más módosító elutasítva, 5D módosító elutasítva, 14-es módosító elutasítva, 16-os módosító elutasítva, 6-os módosító elutasítva, tehát ez a 6-os módosító, ismét ezt mondja az elnök, egy javítás következik. A hatos módosítót az egyes bekezdés A pontját elutasítottuk, tehát áttértünk egy másik témára, a mesterséges intelligenciával foglalkozó különbizottság létrehozása hatáskörei létszáma és megbizatási ideje, és ott is van egy hatos módosító, ez okozta zavart, elnézést kérünk emiatt, azt elutasított, elutasítottuk, hetes módosítót szintén nem fogadtuk el, nyolcas módosítót nem fogadtuk el, 9D módosítót nem fogadtuk el, 13-as módosítót nem fogadtuk el, 10D módosítót nem fogadtuk el, 14-es módosítót nem fogadtuk el, Tizenötös módosítót nem fogadtuk el, egyes módosítót nem fogadtuk el, kettes módosítót nem fogadtuk el, 11-es módosítót nem fogadtuk el, 3-as módosítót nem fogadtuk el, 4-es módosítót nem fogadtuk el, 12-es módosítót nem fogadtuk el, 5-ös módosítót nem fogadtuk el. Ez volt tehát a szavazás a mesterséges intelligenciával foglalkozó különbizottság létrehozása témájában. Most következik a rendeletek módosítása a COVID világjárványra adott válaszintézkedésekre tekintettel ötös módosítót elfogadtuk, egyes és négyes módosítókat nem fogadtuk el, kettes módosítót. Nem fogadtuk el. Hármas módosítót. Nem fogadtuk el. Ezzel a szavazás eredményeinek bejelentése megtörtént. Tehát ezek a tegnap esti szavazási eredmények voltak ezzel elkezdhetjük a vitát a napirendünkről, a mai napirendi pontjainkról. Ahogy önök is tudják, egy közös vita kezdődik most. Bizottság alelnökének az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozatai következnek. Szeretném megköszönni a főképviselőnek hogy eljött ide hozzánk. A nyilatkozatok témája a COVID-19 válság külpolitikai következményei, majd a kínai népköztársaság Hongkongra vonatkozó nemzetbiztonsági törvénye és annak szükségessége, hogy az EU megvédje Hongkong magas szintű autonómiáját, tehát ez a második téma. A harmadik téma az EU válasza az esetleges izraeli anektálásra Cisjordániában. Szeretném emlékeztetni a tisztelt képviselőket arra, hogy a közös vita során nem lesznek kék kártyás felszólalási lehetőségek, és nem lesz spontán eh, lehetőség sem, spontán hozzászólásokra sem lehetőség. Most pedig megadnám a szót a bizottság alelnökének, József Borelnek. Örülünk, hogy itt van őné a szó. Köszönöm szépen, kedves elnök úr, hölgyeim és uraim, kedves parlamenti képviselők. Három kérdésről szeretnék beszélni, beszéljen a mikrofonba, mondják a Borrell úrnak. Nos, először is nézzük a koronavírusra adott választ. A válság kapcsán világos, hogy globális járványról lévén szó globális megoldásokat kell támogatnunk, az Európai Uniónak pedig középpontjába kell állnia ennek a válasznak. Ezért aztán áprilisban elkezdtük támogatni partnerországainkat a járványjal kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban egyébként már több szakbizottsági ülésen is beszéltem, a tanácson belül pedig 8-án, június 8-án cseréltünk eszmét arról, hogy 35 milliárd eurót kívánunk Afrikába, Latin Amerikába és a szomszédságunkba tartozó országokba adni. Itt nem friss pénzről van szó, hanem átcsoportosításokról, ez igaz, de ettől még mégiscsak egy fontos prioritásra adtunk választ a járványjal kapcsolatban. A legfontosabb európai uniós programok meghosszabbítása a menekültek számára. Nagyon örülünk annak, hogy a parlament a júliusi plenárison több mint 400 millió euróról fog majd szavazni a szíriai menekültek támogatásával kapcsolatban. A külpolitikánkat egy top fejeltük meg, a következő generációs Európai Uniós eszközökkel kapcsolatban. Ennek része egyébként humanitárius segítségnyújtás formájában valósul majd meg, egy külpolitikai garanciát is adunk, illetve a szomszédságpolitikai eszközön keresztül a szomszédos országokat is támogatjuk. Ezen kívül 10,5 milliárdról döntöttünk, ez pedig nagyjából 110, 130 milliárd eurós támogatás csomagot támogat meg, valamint harmadik országoknak további támogatásokról is döntöttünk. Ezen keresztül a zöld és fenntartható a beruházásokat kívánjuk támogatni partner országainkban. Remélem, hogy számíthatok az önök támogatására, hogy ambiciózus szinten tudjuk tartani az Európai Unió külpolitikáját. Másodszorban, és engedjék meg, hogy erre tényleg nagyon nagy, hogy elmondjam, hogy tényleg nagyon nagy szükség van erre, mert itt mégiscsak bibliai méretű a krízisről beszélünk, láthatjuk, hogy mi történik most éppen Dél-Amerikában, tulajdonképpen ott még rosszabb a helyzet, mint amire számítottunk. Afrikában annyira nem erőteljes ez, mint amennyire gondoltuk, de még ez is változhat. Másodszorban a kínai és hongkongi helyzetre szeretnék utalni. A válaszomat nagyon világos tényekre szeretném alapítani. A COVID járvány csak meglévő feszültségeket erősített fel. Gyakorlatilag már korábban is nagyon hasonló trendeket figyelhettünk meg Kína és Tajvan között. Sokszor kimondtam már azt, hogy Európának saját módon kell választ adnia a két fél felé, és gyakorlatilag azt gondolom, hogy Erről beszélt a francia külügyminiszter is a francia sajtóban, és nagyjából ezzel a legtöbben egyetértenek a külügyi szakmában. Ugyanakkor az, hogy külön-külön ítéljük meg mindezt, az nem jelenti azt, hogy számunkra a legfontosabb stratégiai kapcsolat ne a transatlantik kapcsolat maradna. Természetesen az Egyesült Államokkal való a kapcsolatainkban is vannak nézeteltérések, főként a multilateralizmus kapcsán, nem ö, osztunk mindenben az amerikai álláspontot, például a Nemzetközi Bírósággal kapcsolatban sem, de ugyanakkor megpróbáljuk a pozitív ö, megközelítést támogatni. A Kínához fűződő kapcsolataink nem egy egységes kategóriába esnek. Nagyon sajnálom, hogyha azoknak nem tetszik ez, akik fekete-fehérben gondolkodnak, de hát ez egy komplex helyzet. Az átláthatóság, a kölcsönösség elve alapján kell Kínával eljárnunk. Kína egyértelmű hogy fontos partner a globális válságok megoldásában, akár a klímaváltozásra, akár a járvány helyzet megoldására gondolunk. Nem lehet megoldani ezeket a problémákat Kína nélkül vagy kihagyásával. Ugyanakkor az emberi jogok helyzete továbbra is nagyon ellentmondásos. Az ezzel kapcsolatos, illetve a hongkongi helyzettel kapcsolatos álláspontunkat Elmondtam a kínai partnereknek is egy három órás beszélgetésen, ez egy nagyon fontos és átlátható a találkozó volt. És elmondtam azt is, hogy a Hongkongra vonatkozó biztonsági intézkedések egyáltalán nem esnek egybe a, a Kína által vállalt nemzetközi kötelezettségeknek az alapvető jogok és szabadságjogok lábbal típrása Hongkongban bennünket is érint, nem csak a hongkongiakat, itt elvekről van szó, és nagyon fontos az, hogy Kína betartsa azokat a nemzetközi kötelezettségeit, amelyeket vállalt. Hongkong autonómiájával kapcsolatban. Minden bizonyal önök is tisztában vannak azzal, hogy az Európai Uniós álláspontot május 22 és 29 között én is elmondtam a vonatkozó fórumon. Úgy látom, hogy ebben nagy egyetértés van az európai államok között. Ezeket a kérdéseket egyébként az ENSZ biztonsági tanácsának helyszínén is felvetettem, akkor, amikor ezzel a tehát akkor, amikor ezeket a határozatokat elfogadták. Ezzel kapcsolatban majd még minden bizonyal lesznek kérdések az Európai Uniós válaszadásra vonatkozóan, és ez majd alkalmat biztosít arra is, hogy mélyebbre ássunk. A harmadik kérdés a gázai övezet és Cisziordánia kérdése, illetve izrael való kapcsolat, a megszállt palesztin területek kép kapcsán. Itt egyértelmű, hogy milyen álláspontot képvisel az Európai Unió. Természetesen nehéz uh, itt is uh, az egyhangúságot uh, kimondani Európai Uniós szinten, de azért itt egy két állam megoldásban gondolkodó Európai Uniós álláspontot támogat, a többség minden más a nemzetközi joggal szembe menne. Éppen ezért kérjük azt, hogy Izrael az egyoldalú döntéseket kell hagyjon fel, és a megszállt palesztin területeket hagyja el. Ezzel kapcsolatban az új miniszterrel is eszmét cseréltem, az új izraeli a védelmi miniszterrel való a telefonbeszélgetésemre utalok. Itt a nemzetközi jog szigorú megsértéséről van szó. Márciusban, Genfben a 27 tagállam egyetértett ezzel kapcsolatban, és a legutolsó külügyi tanácsban viszont ugyanezzel a kérdéssel kapcsolatban nem volt meg az egyhangúság. De ahogyan elmondtam már, azért nagyon nagy többség támogatja ezt az alapelvet. Másodszorban mindez nagyon negatív hatással lehet a két állam megoldás felé, és negatívan hatna a regionális stabilitásra is. Az izrael való kapcsolataink, illetve az Izrael és az arab államok közötti kapcsolatok, illetve potenciálisan Izrael biztonsága számunkra nem lehet tárgyalások kérdése. Az Európai Unió perspektívájából az annexiónak nagyon negatív hatása lenne Izrael biztonsági helyzetére. Az időm lejár, úgyhogy az annex, tehát a, a megszállásnak a hatásait nem szeretném most részletesen ismertetni, ugyanakkor az Európai Unió a nemzetközi uh, jogszerűség uh, talaján kell, hogy maradjon, és izraeli partnereinket uh, arra kell um, ösztönöznünk, hogy kerüljék el ezeket a negatív lépéseket, diplomáciailag próbálunk hatni rájuk, hogy ne történjen meg mindez. Fontos a konstruktív párbeszéd a külügyminiszterrel és a miniszterelnökkel is, és ugyanezeket elmondtam nekik is ugyanakkor a palesztin vezetéssel és más arab vezetőkkel is kapcsolatban állok, ugyanezeket az üzeneteket vallják az európai külügyminiszterek nagy része is, és még a hét elején egy másfél órás vitára került sor a kollégákkal ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban. A következő hónapok során továbbra is folytatjuk a tárgyalásokat a nemzetközi szereplőkkel, hogy a két állam megoldást előmozdítsuk, és olyan nemzetközi paraméterek alapján tudjuk ezt megvalósítani, amelyeket aztán könnyű, könnyű lesz betartani és követni. Köszönöm szépen, hogy időt szántak rám, köszönöm, hogy meghallgattak, és itt le is állnék. Vége az időmnek, hogyha jól látom. De természetesen itt vagyok, várom a kérdéseket. Minden bizonyal meg is érkeznek majd ezek a kérdések. Köszönöm. Muito obrigado, senhora. Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt eh, alelnök úr. Köszönöm szépen a bevezetőjét ebbe a nagyon fontos témába. Szeretném megadni a szót a képviselőknek. A felszólalási kérelmek sorrendjében. Azt kérném, hogy mindenki tartsa be a kiszabott felszólalási időt, és kérném, hogy azokra a témákra koncentráljanak, amelyek a napi renden vannak. David McAllisterrel kezdjük. Az EPP részéről tessék a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Meg vagyok arról győződve, hogy ki kell állnunk az Európai Unió stratégiai autonómiája mellett, a multilaterális megoldásokat kell védeni, a saját érdekeinket is szem előtt kell tartani, de és így üdvözlöm, üdvözlöm ezt a mai vitát. Tudjuk, hogy ez a COVID járvány nem csak egészségügyi, gazdasági, szociális változásokhoz fog vezetni, hanem ahogy azt a főképviselő és elmondta, ez egy geopolitikai változást is hozhat. Csak néhány példa arra, hogy hol láthatjuk azt, hogy romlik a demokrácia, beleértve ebbe, hogy egyre több dezinformációs kampány van, egyre inkább az elszigetelőződés jellemző, nem pedig a multilateralizmus. Az Európai Parlamentnek ki kell jelentenie azt, hogy a járvány által okozott eddig nem látott problémák koordinált intézkedéseket igényelnek. Én örülök annak, hogy minden külügyi politikával foglalkozó szakbizottságunk egyre inkább a globális válaszunkra fog koncentrálni. Lesznek meghallgatások, jelentések az érintett szakbizottságok részéről, és így ki tudjuk emelni azt, hogy mennyire fontos ez a politikai dimenzió a járvány leküzdése szempontjából, és mennyire fontos megmutatni azt, hogy szolidárisak vagyunk a partnereinkkel a világon. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig Tonino Picula kapja meg a szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt főképviselő úr! a COVID-19 külpolitikai hatásai sokrétűek, kezdve a kereskedelemtől a nemzetközi kapcsolatokon át, a multilaterális berendezkedésig. Mindenképpen felelősséget kell vállalnunk abban, hogy vezessük a harcot a járvány ellen, megőrizvén alapvető értékeinket. A prioritásunk az az, hogy kitartsunk a legsérülékenyebb közösségek mellett, biztosítsuk a hozzáférést a vakcinához, fenntartsuk a tűzszünetet, és mindenki számára lehetővé tegyük az avasi eszközöket. Ugyanakkor eh, nagyon fontos az, hogy leküzdjük a dezinformációt, üdvözöljük az új közleményt, és azt, hogy növelni kell az ellenálló képességünket. Nagyon fontos együttműködés a fontos nemzetközi szervezetekkel, mint például az ENSZ-el, a WHO-val, a G20-szal, a nemzetközi partnereink kell, együtt kell szembenézni ezen járvány következményeivel, és a fenntartható fejlődést kell szem előtt tartani a helyreállítás során. Köszönöm szépen! Most pedig az Máni úr következik két percre. Köszönöm szépen, elnök úr! Az Európai Bizottság mandátummal kezdetén geopolitikai ambícióit jelentette meg. Európának globális játékossá kell válnia. A koronavírus ezt az ambíciót azonban e, próbára tette. Az elmúlt hónapokban a vírus arra kényszerítette a világunkat, hogy kisebb legyen, és e, csak az otthonainkban maradhattunk. Mégis ez a vírus globális kihívássá vált, a világ minden részére eljutott. Ez nem mutatta nekünk azt, hogy mennyire összekötöttek és egymástól függőek vagyunk. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy ide mm, naivak lennénk, hogyha azt gondolnánk, hogy mm, szembe tudunk nézni ezzel a válsággal globálisan. Aggasztó az, hogy bizonyos országok a COVID-19-et használják fel arra, hogy Európát megosszák. Az úgynevezett koronadiplomácia által, a félretájékoztatási kampányok által például eh, azt is láthatjuk, hogy Líbiában és a kínai-indiai határon a feszültségek nőnek. Szembe kell néznünk az előttünk lévő kihívásokkal, egységesen felszólalva a globális játéktérben. A bizottságnak pont itt az ideje arra, hogy valóban geopolitikai játékossá váljon. Hogyha a vakcinát közösen keressük meg, amit mindenki számára elérhető tesszük, így tudjuk az európai érdekeket is megvédeni, mégpedig a liberális demokratikus szövetségeseinkkel együtt. Az USA nem tölt be már globális szerepet, az Európai Uniónak kell ezt betöltenie, ezért mindenkit arra kérek, hogy ragadjuk meg ezt a globális lehetőséget és ezt a felelősséget. Az Európai Unió valóban változást hozhat akkor, hogyha tényleg arról dönt, hogy új eltökéltséggel foglalja el a helyét a világ asztalánál. Köszönöm szépen. Most megadjuk a szót. Következő felszólalnak meg a Triestónak. Köszönöm, Borrell alelnök úr. Teljesen nyilvánvaló, hogy a pandémia által okozott válság megváltoztatja a világ erőviszonyait. Kína nem viselkedett megbízható partnerként nekünk emlékeztetnünk kell arra, hogy Salvini úr mennyire határozottan kérte azt, hogy legyen egy vizsgálat, hogy értsük meg eh, a vírusnak a keletkezését. Eh, eh. Ön főképviselőként felvethetné a felelősséget. Nagyon sokan az ötcsillag mozgalom részéről, Luigi Di Maio miniszter is erőtlenek voltak Pekinggel szemben, és ez azzal fenyeget, hogy Olaszország túlságosan közel sodródik Kínához. Van egy különbség azok között, akik szabadok, és azok között, akik nem, és azok között, akik példaként tekintenek Kínára, és, és azok, akik nem. Köszönöm. Most pedig Reinhard Bütikofer Következik két percre. Tisztelt elnök úr, tisztelt Borel úr, az az alapvető válság, amely fogjulejtette a bolygót, azt a Covid járvány hajtotta, de ezt két új jellemző is jellemzi. Ez az első olyan nemzetközi válság évtizedek óta, amikor az USA visszavonult bármilyen globális vezető szerepből, és Kína pedig a válság közepén volt sokkal jobban, mint bármikor korábban, és ez nem egy jó jel. A helyzet mutatja azt, hogy milyen fajta változások vannak a nemzetközi kapcsolatokban. Egyrésztről van egy fajta két szuperhatalom között, és a nemzetközi szervezetek egyre inkább gyengülnek, főként a multilaterális szervezetek ezek a tendenciák a járvány által csak még jobban felgyorsultak. Az Európai Unió számára rendkívül fontos az, hogy magára vállalja sokkal magabiztosabban a nemzetközi kötelezettségeit. Kudarcot vál, vallottunk, amikor importtilalmat vezettünk be, a WHO-ban koalíciót hoztunk létre, amelyel megvizsgáljuk azt, hogy a járvány honnan is származik. De nagyon sok az előttünk lévő kihívás. Ha meg akarjuk védeni az érdekeinket, akkor szövetségeseket kell találnunk, és meg kell mutatni az ellenfeleinknek, hogy tényleg komolyan gondoljuk ezt. Hadd mondjak valamit még Hongkongról. Üdvözlöm a G7 bejelentését, az EU nem csak kritizál, szeretnénk, ha Kína megértené azt, hogy vannak nemzetközi kötelezettségek, amelyek nem ingyen vannak. Ezt mindenképpen meg kell osztani az EU csúcs találkozón hétfőn a kínai vezetőkkel. Köszönöm szépen. Most pedig Vitold Vascsikovszki következik. Tisztelt elnök úr, Borel úr, 20 évvel ezelőtt az lengyel külügyminiszter, az amerikai külügyminiszterrel együtt Varsóban a demokratikus közösséget létrehozta. 20 e- évvel ezután Andrzej Duda, lengyel elnök meghívást kapott az Fehérházba, úgy, mint az első európai vezető a járvány kitörése óta. Az elnökök bilaterálisan fognak majd persze beszélgetni, de arról is szó lesz, hogy hogyan lehet majd fejleszteni a transatlanti kapcsolatot Európának, együtt kell működnie, transatlanti partnerünkre is szükség van. Nem szabad megosztani ezt a közösséget, nem szabad elkülöníteni az usa nem szabad elkülönülni a kínaiaktól. Nagyon fontos, hogy közösen oldjuk meg a válság, ezt a járvány kérdését. Borral úrtól azt kérem, és a külügyi szolgálattól, hogy támogassák a lengyel elnök erőfeszítéseit a transatlanti kapcsolatok javítása érdekében. Muito obrigado. Dou agora a palavra a Özlem Demirel. Por... Özlem Demirel következik. Egy perc. Dankeschön, Herr Präsident. Seit Mon Köszönöm szépen. Hónapok óta a koronavírusról beszélünk, és ez a járvány egyetemben megmutatja azt, hogy milyen fajta hibák voltak a gazdasági politikai rendszerben. Évtizedeken át az EU dogmája az volt, hogy a magánpiac az állami piac előtt 2011 és 18 között 63 szor szólítottuk fel arra a tagállamokat, hogy csökkentsék a privatizációt az egészségügyben, és a PESCO keretén belül pedig azt akarták, hogy növeljék a katonai kidásokat. Borel úr, európaiak milliói óriási kihívások előtt állnak, elveszítik munkájukat, vagy jövedelmük egy részét, és pontosan most ön az EU költségvetésben 25 milliárd eurót akar kiadni hadi eszközök kutatására és kiadására, pedig ezt a szerződések tiltják. Miért akarja nem megérteni azt, hogy nem lehet megenni a tankokat, a bombákat, ezzel nem lehet egészségügyre támogatni az embereket. Láthatjuk azt, hogy vége az ideje annak, hogy Európa naív legyen. Szerintem itt az ideje annak most már, hogy ezt a fegyverkezési spirált befejezzük. Köszönöm. Most pedig Anthony Comini Oliveresnek adom meg a szót egy percre. Köszönöm, elnök úr. Az EU megmutatta, hogy elfogadhatatlan a járványt felhasználni arra, hogy a jogállamiságot aláássák. Az EU külpolitikájának most még inkább arról kell szólnia, hogy megvédjük a demokratikus szabadságjogokat és az emberi jogokat az EU képviselőinek szerte a világon ezt az elvet hitelesen kell képviselniük. Ehhez képest a 80-as évekből származó dokumentumok alapján elmondhatjuk, hogy Felipe González annak idején eh, titkos csoportokat hozott létre a terrorizmus elleni fellépésről fellépéssel kapcsolatban. Ön pedig szolidáris volt akkor a az akkori szocialista főtitkárral. Én arra kérem, szakít, megszakítja az elnök, én arra kérem a felszólalót, hogy csak a témánkhoz szóljon hozzá, mert így különben nagyon elkanyarodnánk. Kérem fejezze be hozzászólását. Señor alto Minden etikai szempontot és politikai szempontot figyelembe véve, önök úgy gondolják, hogy a terrorista állam viselkedését legitimizálni kell? Mert ezen keresztül azt hiszem, hogy az egész Európai Unió hitelességét kérdőjelezzük, kérdőjelezzük meg a nemzetközi közösség előtt. Köszönöm. Köszönöm. És szeretném emlékeztetni az összes kollégákat, eh, hogy eh, abban állapodtunk meg, hogy van egy napi rendünk, amelyen három téma szerepel a közös vitában. Kérem, hogy ezt tartsák be, eh, ugyanis ha olyan témához szólnak hozzá, amely nem szerepelt a napirenden, akkor nagyon elkanyarodunk a témáktól. Kérem, hogy tartsák be a napirendi eh, pontokat is eh, Gáler úr kap. A COVID-19 eh, válság hatásai destabilizálnak országokat, területeket, ahol már eleve konfliktusok voltak. Néhány szereplő a járvány árnyékában próbálják észrevétlenül elvégezni ezeket a dolgokat. Ezt meg kell szüntetnünk. Nagyon fontos az, hogy Kína be tartsa a Nagy-Britániában meghozott megállapodását. Ez nem egy történelmi jellegű dokumentum. Nagyon fontos az, hogy már most Európán kívüli politikai szereplők is Izraelbe utaznak, vagy videokonferencián keresztül próbálják a miniszterelnöknek elmondani azt, hogy az anexálásnak, anektálásnak számos következménye lehet. az átalakulás alatt lévő országban, Moldávia, Grúzia, Ukrajna, ezekben az országban figyelni kell arra, hogy a járvány elnyékában sokan oligarcha törekvéseiket próbálják folytatni, és úgy gondolom azokra kell koncentrálnunk, akik valóban reformat szeretnének. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Udo Bullman kapja meg a szót egy percre. Tisztelt Borrell alelnök úr! A koronavírus nélkül is ez az év az egyik legrosszabb év lenne évtizedek óta emberi katasztrófa szempontjából. Néhány évvel ezelőtt 80 millió ember volt, akiket az éjség fenyegetett, korona nélkül is ebben az évben 120-130 millió ilyen ember lett volna, a, mégpedig a környezetvédelmi katasztrófák, katonai konfliktusok miatt duplá, megduplázza a koronavírus járvány ezt az adatot, ezért nagyon fontos, hogy nagyon gyorsan reagáltunk, eszközöket mobilizáltunk, de kollektív erőfeszítésre lenne szükség annak érdekében, hogy az emberek tömeges elhalázását megakadályozzuk. Tudnunk kellene, hogy miről is beszélünk. Tudna-e ezért valamit mondani a szankciós politikáról Iránnal szemben, Venezuelával szemben, nem akarom most a politikai vita teljes tárházát megnyitni, de egészen biztos az, hogy az Európai Uniónak mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ott is a járványt, az éjséget meg lehessen szüntetni, függetlenül attól, hogy más nemzetközi szereplők mit gondolnak erről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hannah Newman kapja meg a szót egy percre. Egy és fél percre. Kedves Borel úr, kedves kollégák, mi minden erőfeszítésünket az egészségügyi járványra összpontosítottuk, de ugyanakkor az emberi jogi krízis is egyre inkább kibontakozóban van, és ráadásul összhatásban a járványjal borzasztó hatása lehet. Nem lehet megállítani a járványt, hogyha mm, dezinformációs eszközöket alkalmaznak az újságírók, nem lehet megállítani a járványt ezekkel a módszerekkel. Természetesen szükséges az, hogy arányosan lépjünk fel, amikor az emberi szabadságjogokat korlátozzuk, és az embereknek tudatában kell ennek lenni, és a vitának teret kell biztosítani. A COVID-válság kapcsán nem csak az egészségügyel, hanem az emberi jogok kérdésével is foglalkoznunk kell, monitoroznunk kell a járvány terjedését, és az emberi jogi jogsértéseket is. Ki kell tehát vizsgálnunk mindkét ügyet, és védenünk kell a doktorokat, az orvosokat éppen úgy, mint az emberi jogi jogvédőket. Itt nem csak a pénzről van szó, hanem az emberi jogokról is. És kérem, hogy ezt vegyék nagyon komolyan. Nagyon fontos lenne az, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban is erőteljesebb fellépést mutassunk. Köszönöm szépen! És ezzel a felszólalók listájának vége van. Sziklakovszki úr, még egy percre elni. Elnök úr, először is szeretnék köszönetet mondani Vacsikovszki miniszter úrnak azért, hogy a demokrácia közösségéről beszélt, amit Geremka, Geremek miniszter kezdeményezett de nem szabad elfelejteni azt, hogy mit történik a demokráciával Lengyelországban, hogyha járványról van szó, akkor nagyon fontos az, hogy tudjuk azt, hogy hogyan nézünk szembe a gazdasági, pénzügyi válsággal. Nagyon nagy hangsúlyt fejtetnek arra, hogy az Európa közös legyen, de ugyanakkor folytatják a százalékos politikát, amely miatt nőnek a különbségek a tagállamaikban. Itt nagy esélyek vannak, de vannak azért nagy fenyegetések is, és remélem, hogy az ön szolgálata majd mindenképpen figyelemmel fogja kísérni ezt a helyzetet. Muito obrigado. Dou agora a palavra à nossa colega Kathleen Van Brandt por uh, um minuto. Köszönöm Van Brandt asszonynak adom meg a szót egy percre. Köszönöm szépen. Kedves Borel úr, itt vagyok. Ön is említette azt, hogy a COVID-19-es válság hatása a nemzetközi szintére még nem világos teljes mértékben, de nagyon nagy hatása lesz, ez, minden, ez egészen bizonyos. Nézzük például Kína helyzetét. Nagyon nagy problémák voltak a Kínával való kapcsolatainkban, az emberi jogok kérdésében, de akár a kereskedelmet is említhetném, vagy azt, hogy tervgazdaságról van szó. A COVID válság során tulajdonképpen ezek a problémák még tovább mélyültek, elárasztották Európát a hamis hírekkel, és nem voltak átláthatóak a COVID válság méreteit tekintve sem abban az országban, és túl sokat nem tudunk. És például a védőmaszkok, illetve más egészségügyi védőfelszerelésekben túlságosan függünk Kínától. Azt kell, hogy mondjam, hogy a kereskedelmi politikai eszközeink a legerősebb külpolitikai eszközeink, ezeket nem csak az emberi jogok kérdéseire kell összpontosítani, át kell gondolnunk azt, hogy milyen viszonyt is kívánunk ápolni Kínával. Köszönöm szépen. Most pedig Francisco José Milán kapja meg a szót egy percre. Nagyon röviden szeretnék hozzászólni a COVID-19-es válság külügyi hatásaira. Először is rávilágított ez a válság arra, hogy egészségügyi szempontból mennyire nem vagyunk képesek összehangoltan dolgozni. Nem volt megfelelő csere, és a vírussal, vírussal szembeni fellépésben sem voltunk eléggé koordináltak. Ezen kívül arra is rávilágított az, hogy túlságosan függünk a külvilágtól, nagyobb autonómiára van szükségünk az egészségügy területén, hiszen ez azért egy alapvetően stratégiai fontosságú terület, nem csak az egészségügyi védőfelszerelések, hanem akár a mm, gyógyszerek területén is. Ne felejtsük el, hogy 80%-a ezeknek a termékeknek Kínában vagy Indiában kerül legyártásra és ezért fontos lenne az afrikaiakra is gondolni, és segíteni nekik a válság el, a járvány elleni harcban. Ezért fontos az, hogy az Európai Unió igen nagy pénzösszegeket ítélt meg harmadik országoknak. Elképesztő az, hogy ez a COVID-19-es válság megint gyakorlatilag meglepetésként élt bennünket. Globalizált világban élünk, nincsenek határok, a vírusok számára még kevésbé, úgyhogy egy következő válság kapcsán sokkal koordináltabb módon kell majd fellépni. Köszönöm. Köszönöm szépen, és megadom a szót Javier Lópeznek egy percre. Köszönöm szépen, kedves elnök úr, kedves főképviselő úr. Egyértelmű, hogy ez a járvány nem csak azt jelentette, hogy egy hatalmas válsággal állunk szemben egészségügyi szempontból, hanem rámutatott arra is, hogy mekkora ellentmondások és hiányosságok vannak a nemzetközi kormányzás területén is. Láttuk azt eddig is, hogy azért vannak hiányosságok, a multilaterális megközelítés meggyengült, és aggasztó az is, és nagyon nagyok a kockázatok, azzal kapcsolatban, hogy a nagy világhatalmak egymásnak feszülnek. Mit kell most tenni az Európai Uniónak a külpolitikája területén? Hát először is fontos lenne az, hogy Európa a multilaterális intézményeket újra tartalommal, lendülettel töltse meg a klímaváltozás területén, a globalizáció szabályaival kapcsolatban multilaterális intézményekre van szükség, az együttműködés önmagában nem elég. Ezen kívül pedig Európának saját útján kell a saját értékeit és saját érdekeit kell előmozdítani a világban. Szövetségesekre van szükségünk, Latinamerikai Ilyen például, aki most egyébként nagyon, komoly eh, szem, tehát nagyon komolyan szenved a pandémia miatt. Köszönöm. Tanov úr következik. Egy percre. господин уважаемый господин Борел. Elnök úr, Borel úr, Szeretnék először is gratulálni a hongkongiaknak, a hongkongi állampolgároknak, akik a szabadságjogokért kiállnak, amelyeket a kínai parlament lábbal tipor. Azután, hogy egy nagyon elnyomó típusú jogszabályt léptetett életbe. A kommunista totalitárius borzalmak ellenében lépnek fel ezek az emberek, ezért kérem a bizottságot, a tanácsot és az összes európai parlament képviselőt azzal kapcsolatban, hogy végre mondjunk búcsút a kínai kommunistákkal való együttműködésünknek. A hongkongiakat kell támogatnunk, ez kívánja meg tőlünk az értékrendünk, mondjuk ki világosan Pekingnek, hogy képesek vagyunk arra, hogy a befektetési megállapodásokat be tudjuk ezeket meg tudjuk állítani, és akár szankciókat is megfontolhatunk, akkor úgy, illetve hogy úgy, ahogyan Oroszországgal szemben is bevezettük ezeket a Krímfélsziget lerohanása után. A szankciók az egyetlen eszköz a kezünkben, amelyeknek köszönhetően a kommunista dinoszauruszok, túlélő dinoszauruszokat meg tudjuk fékezni. Köszönöm szépen. Lechman képviselő következik egy percre. Thank you, Mr. Speaker. Köszönöm, elnök úr. Hogyha valaki nem szólal fel a szabadságért mindenhol, akkor nem várható, hogy ez a szabadság eh, megjelenjen, megmaradjon. Kína eh, nemzetközi szerződéseket, eh, nemzetközi jogot sérti meg. A kínai parlament legutolsó döntése, hogy egy nemzetbiztonsági törvényt alkot Hongkong számára, megkérdőjelezi az alapvető szabadságjogokat és a jogállamiságot Hongkongban Drakói és homályos szabályokat tartalmaz ez a törvény. Nagyon sok politikai vezető az elmúlt hetekben elítélte ezt a javaslatot. A parlament közös állásfoglalása elvi éllel fogalmazza meg mindezt, és fenntartja azokat az értékeket, amelyeken az Európai Unió alapszik, és amelyen a külpolitikánk kell, hogy alapuljon, ahogy azt a szerződés 21. cikke is megköveteli éppen ezért. Én kiállok a hongkongi nép mellett, és meg meg fogom szavazni ezt az állásfoglalást. Köszönöm. És most pedig eh, Isabel Santos következik. Muito obrigada, Sr. Presidente. Köszönöm. Elnök úr, a kínai-brit megállapodás óta, amely szabályozta Hongkong visszatérését Kínához. Sokan féltek, hogy el fog érkezni az a pillanat, amikor Kína semmibe veszi Hongkong alaptörvényét és ezt a nemzetközi szerződést. Most, hogy nemzetbiztonsági törvényt alkotott a kínai parlament Hongkongra nézve, megkezdődött a polgári jogok aláásása Hongkongban, és megkérdőjeleződött az egy ország két rendszer elve nem szabad tolerálni ezt a kínai fellépést. A stratégiai partnerség fontossága nem jelentheti azt, hogy mi feladjuk az értékeinket, hagyjuk alásni azokat, ellenkezőleg eh, követelnünk kell azt, hogy eh, az emberi jogok, a szabadságjogok, eh, Hongkong autonómiája fennmaradjanak, és a nemzetközi jogot betartsák. Ez az, ami tőlünk elvárható. Köszönöm. Muito obrigado. Köszönöm. És most pedig megadom a szót Hilde Fautmans képviselőnek. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők. Számomra elég egyértelmű. Én védelmezem az egy ország két rendszer elvet, ezért is állok ki a hongkongi lakosság mellett, és állok ki az ő szólásszabadságuk mellett. Az erőszakos fellépés a tiltakozók ellen, illetve az új nemzetbiztonsági törvény Hongkong autonómiája elleni kihívás. Ez a parlament egy nagyon határozott állásfoglalást alkothat most, felszólítva Kínát, hogy vonják vissza a nemzetbiztonsági törvényt, tartsák be tiszteletben a hongkongi szabadságjogokat és jogállamiságot, mert ha nem, akkor nekünk, a nemzetközi közösségnek Kínát a Nemzetközi Bíróság elé kell citálnunk. És Borel úr, még azt is elmondanám, hogy itt most 500 millió fogyasztóról is van szó, akik rengeteg kínai terméket fogyasztanak, vásárolnak. Éppen ezért megvan a gazdasági erőnk ahhoz, hogy elérjük a változásokat. Én kapcsolatokat akarok Kínával, és azt akarom, hogy létrejöjjön egy új európai Kína stratégia. De ezt úgy kell tennünk, hogy megvédjük az értekeinket és az értékeinket. Ezért kérem Kínát arra, hogy vonja vissza a nemzetbiztonsági törvényt, és adja meg Hongkongnak azt az autonómiát, amelyre egyébként ígéretet tett az egy ország két rendszer alapján. Nekünk mindenhol fenn kell tartanunk az értékeinket az egész világon. Köszönöm. Muito obrigado. Köszönöm. És akkor most Mara Bizottó következik. Tessék. Köszönöm szépen. A kommunista Kína a harmadik évezred gonosz birodalma. Ez a legnagyobb fenyegetés a demokrácia és a szabadságjogokra nézve, Hongkong, a koronavírus és az európai intézményekben működő kínai kémek is világosan mutatják mindazt. Felháborító az, hogy Európa és az, Euró- és az olasz kormány is a kínaiak segítő őket segítik. Elég volt a hazugságokból, jó lenne tudni azt, hogy pontosan mik történtek Kínában. A mi életünk és az értékeink nem eladóak cserébe valamilyen véráztatta gazdasági bűncselekményért a kínai eh, diktatúra gyakorlatilag eh, háborút eh, indított a nyugati világ ellen, nekünk pedig a transatlanti szervezettel együtt kell megvédenünk a demokráciát és a szabadságokat. Európaiak, olaszok és szabad emberek nem lehetnek a kínai kommunisták rabszolgáivá. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig itt a Kankú kapja meg a szót. This commission has promised to be a... Azt ígérte az Európai Bizottság, hogy geopolitikai bizottság lesz, viszont ez ideig ennek jelét még nem láttuk. Pont ellenkezőleg azt láthattuk, hogy a külügyi szolgálat inkább Pekingnek kíván eleget tenni. A következő kínai csúcs találkozón egyértelmű lesz, hogy a kínaiak nem akarnak semmi